állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködés. Most megadom a szót a jelentés készítőnek, Dárden úrnak 5 percre. Merci, monsieur le président. Köszönöm. Elnök úr, kedves barátaim! Hogyha ezt a határozatot, ezt a döntést meghozzuk, akkor a állami foglalkoztatási szolgálatok közötti fokozott együttműködés eh, platformra működőképes lesz a munkahelyteremtés nem az állami foglalkoztatási szolgálatok feladata, a tagállamok és az unió szakpolitikái kell, hogy ezt szolgálják, ugyanakkor a jelenlegi megszűjtások között ez nem könnyű. Ezek a szolgálatok alapvető szerepet látnak el a munkanélküliség kezelésében, illetve az Európa 2020-as stratégia végrehajtásában. Az európai helyzetet figyelembe véve 25%-ot is elér a munkanélküliség egyes eh, tagállamok, egyes régiókban. Mindenféle megerősített együttműködés azt hiszem, hogy dicséretes cél. A bench learningre eh, alapoznánk ezt, Eh, annak érdekében, hogy a bevált eh, munkaerőpiaci kezdeményezéseket össze tudjuk eh, vetni, össze tudjuk hasonlítani, főként a, a legveszélyeztetettebb munkanélküli csoportok tekintetében. A strukturális és tartós munkanélküliség elleni fellépés eszköze lehet ez. Az állami foglalkoztatási szolgálatoknak nak főként a tár legveszélyeztetettebb társadalmi csoportokat kell segíteni, hogy újra munkát találjanak, hogy visszakerüljenek a munkaerőpiacra. A szakmai, önkéntes szakmai és földrajzi mobilitást segítsék, és a munkaerő piaci elhelyezkedést. Ezek a hálózatok majd hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a, a készségeiket fejleszik a munka nélkül lévők, ez a munka vállalók és a fog, munkáltatók érdekét is szolgálja. Ambiciózus célokról beszélünk, elemzés, kezdeményezés, javaslattevés, mind-mind a hatáskörükbe tartozik majd ezeknek a szolgálatoknak. Minden tagállamnak jelen kell lennie az asztalnál. Úgy érzem, hogy a munkerőpiaci szereplőkkel való együttműködés egy kiváló katalizátora lehet ez a kezdeményezés. Ha mindenki ott ül az asztalnál, akkor lehet csak érdemi vitát folytatni. Önkéntes vagy kötelező jellegű legyen ezen hálózatok létrehozása, Nos, a tanács, a bizottság és a parlament jogi szolgálata másképp értelmezte a jogi alapot. Az egyoldalú nyilatkozat, amit a tanács tett ez ügyben, nos, ez mindenki számára önkéntesen tette volna lehetővé ezt, Úgy érzem ugyanakkor, hogy igazi hozzáadott értéket csak akkor érhetünk ezek a házadokkal, hogyha kötelező jelleggel írjuk elő ezek létrehozását. Egyébként az intézmények közötti bizalmat nem erősíti az, hogyha így járunk el az együtt döntésben. Nos, ezen hálózatok saját kezdeményezésből a szociális partnerekkel, civil szervezetekkel, az önkormányzatokkal, regionális önkormányzatokkal, illetve a különböző munkerőpiaci szereplőkkel együttműködnek, ezen kívül a többi uniós intézménnyel is. A bizottság verkein belül működő titkárság, illetve a megfigyelő státusszal rendelkező bizottság biztosítja a felügyeletet. A tervek szerint ez a határozat, ez a döntés nem csak az együttműködést segíti a különböző szereplők között, hanem például az adott tagállamon belüli érintett hatóságok között együttműködésben is nagyon nagy javulást hozhat. Köszönjük az Európai Bizottság ezen javaslatát, az Európai Parlament és a tanács azt hiszem, hogy végül mindent megtett annak érdekében, hogy a véleménykülönbség ellenére a parlamenti ciklus végelt lezárjuk ezt a dossziét. Köszönöm a kollégák segítségét, Pervons Beresz kitartása nélkül nem juthattunk volna ide a szakbizottságunk titkársága segítségét is köszönöm. Zárásképpen elmondanám tehát, hogy remélhetőleg a munkanélküliség elleni küzdelem új lendületet nyerhet ezzel a kezdeményezéssel. Köszönöm. Köszönöm szépen Darden kollégának, most pedig a bizottság nevében Andor biztos úr következik. elnök úr képviselőhölgyek és urak! szeretnék daerden úrnak az előadónak és az árnyékelőadóknak köszönetet mondani munkájukért amellyel véglegestették a szóban forgó dokumentumot. ez a határozat erőteljes jelzés arra nézve, hogy az Európai Unió kihasznál minden lehetőséget, hálózatot és eszközt a munkanélküliség elleni küzdelemben. Ez a határozat a közszolgáltatási, az állami foglalkoztatási szolgálatok közötti együttműködés javítani fogja, európai szinten összehangolva ezeket a politikákat. Az állami foglalkoztatási szolgálatok a frontvonalban dolgoznak, próbálnak megküzdeni a a munkanélküliséggel, és fokozni szeretnék a munkaerőpiac rugalmasságát. Az európai szemeszter során 2013-ban 8 tagállam kapott országspecifikus ajánlásokat az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatosan, és valószínűleg hasonló ajánlások születnek majd a 2014-es európai szemeszter keretében is. Az állami foglalkoztatási szolgálatok kulcsfontossági szereplők a, az ifjúsági garanciát létrehozó tanácsi ajánlás végrehajtásában. A fiatalok esetében az állami foglalkoztatási szolgálatok végzik a regisztrációt a foglalkoztatási szolgálatok határozata, hálózata a határozat értelmében ki kell, hogy alakítson egy közös bizonyíték alapú rendszert, kölcsönös együttműködést a tagok között, és stratégiai intézkedéseket az állami foglalkoztatási szolgálatok modernizálására nézve, javítva a munkájuk színvonalát és jobb szolgáltatásokat nyújtva a munkakeresőknek. A tanács egyoldalú határozatot kíván elfogadni a tekintetben, hogy a tagállamok önkéntesen vesznek részt a hálózatban, kijelentve, hogy minden tagállam részt fog venni ugyanakkor. A bizottság egyértelművé tette több alkalommal is, hogy nem ért egyet ezzel a jogi értelmezéssel. Ezért a bizottság a jogi szöveg elfogadása alkalmával a tanácsban nyilatkozatot fog kiadni, arra nézve, hogy az értelmezést, a jogalap értelmezését egyértelművé tegye. Úgy tudom, a parlament hasonló nyilatkozatot kíván elfogadni. Miért van szükség a jogi egyértelműségre? Miért fontos ez? Ma az a lényeges, hogy elfogadjuk ezt a határozatot, és biztosítsuk annak végrehajtását. Ez az, ami a leglényegesebb az Európai Unió állampolgárai számára, a munkakeresők számára és a munkaadók számára is, akik jó foglalkoztatási szolgáltatásokat szeretnének látni, jó állami szolgáltatásokat, ezért most önöket arra kérem, hogy járuljanak hozzá a javaslat elfogadásához. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztosnak, most pedig a frakció nőben felszólalók következnek, Bekár kollega az első. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, Először is a jelentés készülnek Dárden úrnak szeretnék köszönetet mondani a hatékony és jó együttműködésért. Vele együtt az Európai Parlament fő tárgyalójaként létrehozhattuk ezt az eredményt a bizottsággal együtt. Berez asszony is részt ezekben a tárgyalásokban. Most egy kitűnő eszköz van a kezünkben a munkanélküliség leküzdésére, és így már a munkaerőpiacon megelőzést folytathatunk. Ez egy plusz lépés. Örülök annak is, hogy a bench learning kifejezés megjelent. Minden európai tagállamnak kötelesség a másiktól tanulni. A sikeres modellek, mint például a fiatalok képzési garanciája, ez egy osztrák példa, ezt, ezt például kötelezően lehetne használni, és mi is osztrákként tanulhatunk más országoktól, például skandináv országoktól, akik célzottan azon vannak, hogy az idősebb munkavállalók is teljes körülön foglalkoztatva legyenek, és ne az történjen, mint sok esetben, hogy nagyon gyorsan megszabadulnak tőlük. Nagyon fontos az, hogy létrejön az európai munka hivatalok hálózata, és itt kvantitatív és kvalitatív kritériumok is lesznek. Nagyon fontosak ezek is a bench learning szempontjából, hiszen az egyes tagállamok sikerét pontosan kell értékelni majd. Ugyanígy üdvözlöm azt is, hogy az Európai Internet cím, a EURES portál portált is, eh, majd erősítik a munkahelyek szempontjából. Örülök annak, hogy részt vehettem aktívan ebben a döntésben. Az elnök megszakította a felszólalót. Most pedig Costello úr következik másfél percre. Mr. President, I commend the rapport. Elnök úr, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek a munkájáért nagyon egyszerű oka van, hogy 26 millió munkanélküli Európában, Dublinban 100 ezer él közülük. Azért van ez, mert nincs elég munkahely. Úgy lehet csökkenteni a munkanélküliséget, hogy a megszorításoktól a fenntartható növekedés felé mozdul el Európa. Az állami foglalkoztatási szolgálatok fontos szerepet játszanak a helyzet javításában, Európa segíthet ezeknek a szolgálatoknak, hogy jobban működjenek, és jobban működjenek együtt. Különösen vonatkozik ez az ifjúsági garancia végrehajtására. Az európai hálózat hozzájárulhat ahhoz, hogy a munkaerőpiac zavarait előrejelezzék, és jobban tudjanak ezekre reagálni. A hálózat hozzájárulhat az együttműködéshez a szociális partnerek, szakszervezetek, civil szervezetek között biztosítva a támogatásokat, együttműködésüket, visszasegítve a munkanélkülieket a munkavilágába. Ezeket a projekteket a strukturális beruházási, illetve a szociális alap is támogatja részben. Írországban az állami foglalkoztatási szolgálatok nagy átalakuláson mennek keresztül jelen pillanatban, biztosítva első alkalommal hogy az első kapcsolatfelvétel az állami foglalkoztatási szolgálattal visszavezeti az illetőt a munkavilágába. Támogatom azt a javaslatot, amelyben remélhetőleg minden ország részt fog majd venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Benyan kollega következik kettő és fél percre. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A pán-európai együttműködés fontosságát. Végre elismertük a munkaerőpiacon, főként akkor, amikor a munkanélküliség eh, soha nem látott méreteket ölt egyes tagállamokban és egyes társadalmi csoportok kiszorultak teljesen a munkerőpiacról, az állami foglalkoztatási szolgálatokra óriási nyomás árul, hogy valamit kezdjenek ezzel a kérdéssel. Ezek eh, problémák eléget előttek az Európai Unióban, éppen ezért a bevált gyakorlatok elterjedésével és a koordinációval különösen sokat érhetünk el, főként akkor, hogy például az ifjúsági garancia rendszert akarjuk végrehajtani. Fontos, hogy hatékonyabban működjenek ezek a szolgálatok, azt kell ehhez megvizsgálnunk, hogy hol hatékonyak igazán, ebből mások is tanulhatnak. Ez a hálózat olyan kezdeményezéseket támogat majd, amelyek az oktatásból a munkába való átmenetet segítik e, elő, főként azok számára, akik a NIC csoportba esnek, tehát sem oktatásban, sem munkában, e, a munkaerőpiacon nincsenek, sem képzésben ne vesznek részt. Örülök annak, hogy a skills matching és a skills shortage problémájára is utal ez a szöveg. Azt hiszem, hogy azonosítunk kell a hiányosságokat, hogy mik azok a készségek, amelyek hiányoznak a munkaerőpiacon, hogy azt tanulják a fiatalok, amelyre valóban szükség van a munkaerőpiacon. Ez a hálózat segíthet bennünket ebben, hogy ezt megvalósítsuk Európa szerte, ráadásul jobban össze tudjuk hozni a munkakeresőket és a betöltetlen álláshelyeket, ezzel csökkenthetjük a munkanélküliséget és az unión belüli mobilitást. Azt hiszem, hogy e, e, ez az együttműködés az Európa 2020-as stratégia céljait is szolgálja, az intelligens, fenntartható és befogadó növekedésre gondolok elsősorban. Ez egy pozitív döntés, amelyet azt hiszem, hogy mindannyian, mindannyiunk támogatására érdemes. Köszönöm szépen, Lambert kollega következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőnek. Igaz az, hogyha megvizsgáljuk a munkanélküliség helyzetét, akkor felmerülnek a azok a kérdések, hogy milyen fajta minőségű információt kapnak a hatóságoktól. Ez nagyon fontos. Ennek ugyanis hatása van az emberek életére. Emlékeznünk kell arra, hogy a magas szintű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nagyon fontos része az a aktív bevonás programjának. Tanulnunk kell egymás tapasztalataiból, és ebből előnyt kell húznunk. nagyon fontos minden tagállam bevonása, és eh, azok az érvek, amelyeket hangoztattunk, azok remélem meg voltak megfelelőek, de mindenképpen ki kell fejlesztenünk ezt a tapasztalatot. Valóban az embereknek eh, jobb lehetőséget kell eh, kínálnunk, például a fiatalok garanciája, a fiatalok munka munkanélkülisége szempontjából ugyancsak fontos ez, de vonatkozik ezzel hoztávú hosszú vagy a sérülékeny csoportokra is. Fontos a konzultáció a releváns ö, szereplőkkel. Ide tartoznak nem csak a regionális helyi munkahivatalok, hanem a munkanélküliek vagy sérülékeny csoportok képviselői is. Lehet, remélhetőleg sikerül egy nagyon konstruktív eh, eredményt elérnünk. Köszönöm elnök, köszönöm szépen Lambert kollégának. Eh, Zabek kollégát nem látom, és ezért eh, Zuber kolléga következik. É evidente que o problema do desemprego é central e avassalador na vida de muitas pessoas. A munkanélküliség problémája valóban kulcsfontosságú probléma, sok <clears throat> fiatalt érint az Európai Unióban a probléma megoldása nagy beruházásokat igényel a technológia területén, a kutatás területén és a fejlesztés területén, különösen olyan országokban, ahol magas a munkanélküliség aránya. Csak ilyen intézkedésekkel lehet újabb munkahelyeket teremteni, és leállítani a munkahelyek folyamatos megszűnését. Nem gondolom, hogy az, hogyha munkavállalókat egyik országból a másikba küldünk, akkor ez javítani fogja a kohéziót Európában. Inkább nagyobb divergenciát hoz létre a különböző munkavállalói csoportok között, illetve a, nagy, a gazdag országok között és a szegény országok között ellentétet teremt. A szegényebb országoknak nem lesz más választásuk, mint exportálniuk a munkaerejüket. Köszönöm szépen. Ez fog Köszönöm szépen, ezt a kollega következik másfél percre. Arvoisa puhemies, hyvä komissari, jul... Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, az állami foglalkoztatási szolgáltatók között együttműködés fontosságát nem győzöm eléggé hangsúlyozni, főként a jelenlegi helyzetben, amikor ilyen magas a munkanélküliség. Ugyanakkor ne felejtsük el azt sem, hogy tagállamról tagállamra másképp szerveződik a munkaerőpiac és a társadalombiztosítás rendszere is. Éppen ezért csak akkor léphetünk tovább, hogyha önkéntesen tesszük mindezt, de a bevált gyakorlatok cseréje keresztül biztos vagyok benne, hogy előre lépés érhető ez ügyben. Ahogy a biztos úr is említette, az Európai Ifjúsági Garancia esetében is azt látjuk, hogy a tagállamokban bizony, jó néhány tagállamban van bőven javítani való a jelenlegi rendszerem. Az elmi foglalkoztatási szolgálatok is segíthetnek a fiatalok munkaerőpiaci integrációjában. Itt utalnék arra, hogy mondjuk a, a fogyatékkal élők munkához jutását is proaktív módon kell segíteni. Azért, mert pontosan ezek a legveszélyeztetettebb társadalmi csoportok azok, akiknek leginkább a honuk alá kell nyúlnunk, jobban oda kell tehát figyelnünk a fogyatékkal élők foglalkoztatására. Ezt kell az állami foglalkoztatási szolgálatok figyelmébe is ajánlani. A munkanélküliek és a fogyatékkal élők között sajnálatosan túl nagy az átfedés másfél percre a kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is eh, ezen alkalomból szeretnék eh, önnek köszönetet mondani, biztos úr, nem csak ezen eh, téma kapcsán történt együttműködésért, hanem mindenfajta más együttműködésért is. Az Európai Unióban több mint 100 millióan munkanélküliek, ez igazi katasztrófa a fiatalok számára. Vannak olyan országok, ahol mintegy 50%-os a munkanélküliség a fiatalok körében. Ez egy valódi katasztrófa, amit nem lehet elégszer hangsúlyozni. A kérdés tehát az, hogyan lehet ezt a munkanélküliséget leküzdeni, hogyan lehet munkahelyeket teremteni, hogyan lehet az embereket a munkavilágába állítani. Nagy makrogazdasági megoldásokra van szükség, és szociáldemokrataként ezt mindig is támogatjuk. El kell térni a káros, megszorító politikáktól, befektetésekre van szükség a fiatalok garanciájára, viszont nagyon fontos az, hogy a kisebb megoldásokat is támogassuk, mint például a nemzeti munkaközvetetők közötti együttműködés támogatása is ilyen. Persze ez nem fogja egyedül megoldani a munkanélküliség kérdését, de a munkaközvetők közötti jobb együttműködés már néhány ember számára egyszerűbbé teheti azt, hogy munkát találjon, és mindenki rászolgált erre az esélyre. Tehát mindenkit be kell vonni abba a munkába, akik kiismerik ezt a helyzetet, a munkaközvetítőket, a szakszervezeteket is, de az NGO-kat is, és mindezt kötelezővé kell tenni. Köszönöm szépen! Köszönöm Régner kollégának a hozzászólását. Másfél percre Jászlov kollega következik. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Ez a kezdeményezés formalizálja a kapcsolatot az állami foglalkoztatási szolgálatok között egy hálózat létrehozásával. Ez támogatandó, hiszen ezen a platformon a szolgálatok meg tudják osztani egymással a tapasztalataikat és a legjobb gyakorlataikat. A tagállamok eltérő modellekkel és rendszerekkel rendelkeznek az állami foglalkoztatási szolgálatok területén, és különböző eszköztárakkal is dolgoznak, eltérnek a jogi keretek a tagállamokban. Ez az egyik oka annak, hogy eddig lehetetlen volt európai szinten valódi egységes munkaerőpiacot kidolgozni de a különböző modelleket, különböző eljárási módokat most eh, ki tudjuk próbálni, és a hálózatnak köszönhetően esetleg mások hibáiból is tanulhatunk, és eh, megtalálhatjuk a legjobb megoldásokat. Az ilyen együttműködési fórum jó megoldás lehet, de természetesen nincs olyan együttműködési platform, amiben minden szolgálat együttműködne. Ez a, jelenti, ez a javaslat végre ezt lehetővé teszi. A munkaerőpiac koherenciáját és biztosíthatja ez az Európai Unió tagállamai között. Köszönöm. Köszönöm szépen Jászló Viecka kollégának, Koferáti kollégája a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, közismert tény, hogy a munkahelyeket csak a növekedés párti szakpolitikák teremthetik meg. Ehhez a magánszektorban kell e, a versenyképességet növelni és a beruházásokat ösztönözni. De hogyha a keresletet kínálatot egymáshoz igazítjuk, ha az akadályokat lebontjuk, a munkerőpiacra kerülés akadályait, főként a fiatalok számóra, számára, ezek is fontos kísérő eszközök lehetnek. Éppen ezért úgy vélem, hogy az együttműködés az állami foglalkoztatási szolgálatok között ö, hasznos, mindenképpen hasznos lehet és hasznos lesz. Persze még messze vagyunk a végcéltól, de jó úton járunk. Köszönöm szépen. A spontán felszorolások következnek, és Cloud kollega kapja meg a szót. Thank you very much, Mr. Vice President. Köszönöm szépen, elnök úr, amikor a munkanélküliségről beszélünk és a megoldásokról, sokszor megfeledkezünk valamiről, hogy a munkahelyeket nem a kormányok, állami ügynökségek hozzák létre, hanem a vállalkozások. És ezért őket kell segíteni a növekedéshez. Tagállami szinten vannak általában az akadályok, ezért ezen a szinten kell garantálni, hogy nem csak, hogy az erőforrásokat és készségeket adjuk meg az embereknek, hanem ezt a tréninget megfelelő szinten biztosítjuk számukra, mint ahogyan tudjuk, nem halat kell adni az embereknek, hanem megtanítani őket halászni. Különösen igaz ez az ifjúsági munkanélküliségre, megpróbáljuk a készségeket biztosítani a fiatalok számára, hogy ők a későbbi munkaerőpiac követelményére felkészüljenek, és nem csak a számokat tologatjuk jobbról és balra. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások lezárultak, és Andor biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm szépen Darden úrnak a hozzájárulását ahhoz, hogy létrejöjjön a megállapodás a tanácsási a bizottsággal. A képviselők ma erről a javaslatról az Európai Unióban tapasztalható magas munkanélküliség jelensége kapcsán beszéltek, viszont az a helyzet, hogy nem csak, hogy magas szintű a munkanélküliség, hanem nagyon divers az Európai Unió, sőt polarizált is a munkanélküliségi mutatók tekintetében, hogyha Ausztriát, Bajorországot nézzük, ha itt átmegyünk, amit én tettem vasárnap, akkor azt láthatjuk, hogy valami jól működik ezekben az országokban a foglalkoztás szempontjából, és a közszolgálatok mindenképpen ennek részei. Ha az eurozóna perifériáját nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy mindig vannak problémák, és itt nem csak az állami foglalkoztási szolgálatok gyengeségeiről van szó, hanem itt szinte mindig egyfajta komplex problémakört láthatunk. A jelenlegi munkanöklésségi krízis kapcsán valóban jobb makrogazdasági feltételekre van szükség, és meg kell találni a módját annak, hogy a befektetéseket növeljük. Viszont javítani kell a munkaerőpiac működését is, és ezért arra van szükség, hogy a foglalkoztatási szolgálatok sokkal jobban működjenek. Az új hálózat, amit létrehozunk az állami foglalkoztatási szolgálatok között, ez segíthet abban, hogy a szolgálatok eredményei növekedjenek a kölcsönösen egymást való tanulás által. Viszont sokkal több haszna is lehet még ennek a hálózatnak. Két évvel ezelőtt létrehoztuk a munka a foglalkoztási csomagot a válság miatt, és itt egy európai munkaerőpiacot vizionáltunk, és sok európai számára most már egy külföldi munka a megoldás a hosszú távú munkanöklisséggel szemben. Ehhez az kell, hogy jobban ismerjék az idegen nyelveket, és azt várhatjuk, hogy a mobilitás növekedni fog. Azonnak kell segíteni, akik ki akarják használni a szabad mozgást az Európai Unióban. Ugyanakkor feltételezhető az is, hogy ez a javaslat csak a munka mobilitásról szól. Nagyon fontos kötelezettségvállalások születtek, mint például a fiatalok garanciája, viszont ez is, ennek sikere is függ a foglalkoztási szolgálatoktól az európai tagállamokban és ezért nagyon fontos ez a mai javaslat, és ezért én úgy vélem, hogy mindenképpen ezt támogatni kell. Köszönöm szépen a biztosnak, mondja az elnök, és a vita végén ismételten egy percre Darden jelentéstevő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Európai szinten kell fellépnünk a munkanélküliség ellen, ez egyértelmű, erre többször, többen utaltak a vita során. Köszönöm a hozzászólóknak a támogatásukat, ami a módosító indítványokat illeti a szavazás során. Én azt javaslom, hogy ezeket ne támogassák, mert ez megkérdőjelezné az egész megállapodást. Ugyanakkor fontos, hogy még a mostani parlamenti ciklusban elfogadjuk ezt az intézkedést, hogy minél hamarabb átültethessük ezt a gyakorlatba. Köszönöm. Köszönöm szépen Dáden úrnak. A, a vita ezzel lezárult, a szavazásra holnap fog majd 12 órakor sor kerülni, és 6 órakor a szavazással folytatjuk tovább. Thank you.